Mes chers collègues, bonjour! Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek! Még egyszer jó napot! Fabien? Allez, mes chers collègues, nous commençons! Nos, akkor kedves kollégák, meg is kezdjük a munkát. Eszmecserét fogunk folytatni az európai koordinátorokkal a Tenté folyosókról a tengeri autópályákról és az egységes európai vasúti közlekedés irányítási rendszerről, az ERTMS-ről. Grappini asszonyt is szeretettel üdvözlöm. Gondolom, hogy mindannyian tudják, hogy ez két nagyon fontos horizontális prioritás. A központi hálózat mellett ezek a legfontosabb programjaink, és ezeknek a projektjeit nagyon magas társfinanszírozási rátával finanszírozzuk európai pénzekből. Eljött tehát az ideje, hogy beszéljünk a legutóbbi előrelépésekről az illetékes európai koordinátorokkal. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy Bodevig úr itt van, aki a tengeri autópályákért felelős, ezen kívül Ruete urat is üdvözlöm, aki az Egységes Európai Vasúti Közlekedés Irányítási Rendszerekért felelős. Boldog új évet kívánok önöknek, jó munkát és jó egészséget, és azt, hogy rendszeresen együttműködjenek velünk. A mai napon az a konkrét feladatuk, hogy elmondják nekünk, hogy hogy áll a helyzet ebben a két kiemelt témában. Először Bodvig úrnak adom meg a szót 7 percre, és reméljük, hogy megtudjuk tőlük, hogy mi a jelenlegi helyzet a tengeri autópályák tekintetében. Hát ez a projekt 20 éves projekt, és csak nagyon lassan halad előre, úgyhogy reméljük, hogy magasabb sebességre kapcsolhatunk, és a klímaváltozásnak is kedveznek majd a változások. Kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, nagy öröm nekem, hogy itt lehetek ma. Új posztomon, mint a tengeri autópályák témának koordinátorét. Két horizontális prioritására van szó a TENTI hálózatnak. Öt éve keresztül európai koordinátor voltam, a kilenc koridor köz egyiken a Baltik-Adriatika folyosó témájában, amely egy hatalmas vasúti projekt volt alapvetően egy, részvéve a, egyrészt az egyik folyósó, másrészt a horizontális prioritások témájában, nagyon világos számomra, hogy mik a prioritások és a fontosság a tenti hálózatok egészét illetően. Ez egy funkcionális kapcsoló pont a fő folyósó útvonalak, útvonalak között, a tranzit hajó utakra koncentrál, 3 milliárd tonna árut mozgatnak meg a hajók, ezeken az útvonalakon európai kikötőkből, illetve kikötőkbe tranzit útvonal. Erős eszköz ez arra is, hogy az infrastruktúrát tehermentesítsük a szárazföldön, és a legsőbb kül- kereskedelem, és európai és harmadik országok között ezeken a folyósokon folyik, történik. Pozitív hatás van tehát a, ugyanakkor a periférikus régiókra is, és ez nagyban segít abban, hogy olyan rendszer jön létre, amely hatékony közlekedést irányoz elő Európában. Azt is mondhatjuk, hogy a program a Connecting Europe Facility ben a, a legnagyobb európai együttműködés szellemét hordozza, hiszen különféle országok kikötőinek összekapcsolása mutatja, hogy mennyire fontos és e, kézenfekvő az európai hozzáadott érték. Azt is látni kell, hogy ez sosem volt egy egyszerű program, program bonyolultabb, mint a legtöbb finanszírozási prioritás a SZEF-en belül, mert például korlátozott a jogosultság a kritériumok alapján. A core network hálózatokkal összekapcsolás azonban mindenképpen javítható volna a tengeri útvonalakkal. Tehát a fő feladatnak ezt tekintem, hogy a, a tentének egy igazi tengeri dimenziót adjunk. A küszöbön álló revízió a tenti programnak jó alkalom arra, hogy ezt, ezeket a dimenziókat jobban kiemeljük. Számomra ez a tenti jelentés legfőbb célja, hogy az egész európai tengerhajózási térség erősödjék. Jobban kell hangsúlyoznunk az egész közlekedési lánc fontosságát, a tengeri kap és szárazföldi kapcsolódását a kikötőknek jobban ki kell fejleszteni. De projektem már elindult egy tárgyalás a tagállamokkal és a tengerhajózási szövetségekkel, hogy hogyan lehet jobban kielemelni a, a MOSZ, tehát a tengeri ö, ö, autópályákat az egész tenti hálózatban, a jelentés készülőben van, annyit ö, tudok ajánlani, hogy ö, támogatom az információ megosztást és az eszmecserét, hogy közös nevezőre jussunk az észszerűség alapján. A jobb integráció, a most, hogy jobban integráljuk a, a, a folyósókkal, arra törekszem, hogy egy reginozáltabb módszertan érvényesüljön, mert itt új közlekedési útvonalak hozhatóak létre, ez világosan tükröződik abban az implementációs munkatervben, melyeket a következő hetekben kívánok beterjeszteni a tagállamoknak. Mindezen túl koordinátor kollégáimmal, akik a egyes folyosók témán dolgoznak, közös eszmecsereket szervezünk. Ezzel jobban tudnánk összes stakeholder bevonásával lehet esetleg új célállomásokat meghatározni. Például konkrét, konkrét munkacsoportot szerveztem az Atlanti tengerre vonatkozóan Balázs Péterrel és Klára, Szeke Klárával. Írország jobb bekapcsolását célozva meg a Brexit kapcsán. Ez a geopolitikai kérdés jó példa arra, hogy a MOSZ hogyan tud működni, és hogyan lehet a hajózó útvonalok, Írország és Francia azok között, eh, a hajóútvonalakban való hiányosságok kiküszöbölése, eh, eh, hogyan lett alternatíva a szárazföldi útvonalakkal kapcsolatban, szemben, mondjuk Nagy-Britannián keresztül. A munkaprogramom szeretne a tengerhajózási ágazat mai kihívásaival foglalkozni, ezek közé tartozik az egész ágazat zöldítése, illetve a hajózás és a kikötők digitalizálása. 50 olyan MOSZ projektet találtam, amely 435 millió euróra jutnak, ezek fele a greeninggel, tehát a, a zöld szakpolitika érvényesítésével foglalkozik, ez egy új prioritás a tanács és a parlament számára, fontos a tengerhajózásban is. Egy, több mint 1,6 milliárd a tengeri kikötő és szállítási rendszer erősítése szolgálja, mert szintén azt célozza, hogy tegyük át ide a forgalmat. Tematikus pillereket határoztunk meg a következő munkaterve vonatkozóan, amely fenntartható, okos tengerhőzási térség létrejöhet szolgálja. Az első pillér célja az, hogy a klímaváltozás ellen harcoljunk, és javítsuk a levegő és a víz minőségét. E pillér kapcsán a dekarbonizációs beruházásokat, meg az alternatív üzemanyagok használatát, valamint az új meghajtómotorok és az öko ösztönzők témáit viszik előre. A másik pillér a összekapcsolódó jobb összekapcsolás, tehát a, a külső térségek és a harmadik országok jobb bekapcsolását célozza, és egy okosabb tengerhajózási térség a digitális eszközök bekapcsolásával a harmadik cél az ipar egészében, például a tengerhajózás menedzsmentjének és közlekedés menedzsmentjének digitalizációja szolgálja ezt. Legfőbb célom hogy a TENTI-nek egy erőteljesebb tengerhajózási dimenziója legyen. Európának nagy esélye van, hogy e tekintetben vezető példát nyújtson, egy fenntarthatóbb tengerhajózási és ö, kikötői ágazat létrehozásával, és a MOSZ ebben illovas lehet. Ezért üdvözlöm ezt a központot, amely a klímaváltozás elleni célok elérését. Ugyanakkor a tengerhajózást ugyanakkor nem vették eléggé figyelembe a tenti tervezésekről, hiszen három ötöde a belső közlekedésnek, a jövőben jobban kell élni ezzel a lehetőséggel. Hálás volnék, ha megkapnám a TRAN támogatását. Észleltem, hogy a parlamenti állásfoglalás sajnos még nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, úgyhogy meg kell vitassuk, és egy záró megjegyzésként hagy köszönjem meg a figyelmüket, és remélem nagyon sok kérdést kapok majd a témában. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm ezt az előadást, és már is átadjuk a szót Rojte úrnak, hogy a vasúti kérdésekről beszámoljon. Ő is 7 percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a mai napon. Nagy megtiszteltetés a számomra. Első alkalommal vagyok itt, hogy beszámoljak arról, hogy milyen munkát végeztem, mint koordinátor az elmúlt év vége óta. Tudom, hogy rendszeresen fogunk találkozni, és mint ahogy Modevig úr is elmondta, saját kezdeményezésű jelentést fognak készíteni az RTMS-ről. Természetesen itt leszek majd, hogy ezt megvitassuk. Elkészül majd a munkatervünk májusban, és akkor ez is remek alkalom lesz arra, hogy közösen elbeszélgessünk az RTMS-ről. Na most, nézzük, hogy mi történt. Véleményem szerint az RTMS-ről először is azt kell elmondanunk, hogy nagyon sokat késlekedtünk. Ugyanakkor az elmúlt évben az egyértelmű, hogy sikerült azért felgyorsítani a munkát, és ez mindenképpen örvendetes hír. Na most úgy gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e RTMS, hanem a kérdés az, hogy mikor és hogyan. És pontosan ez az én feladatom, mint európai koordinátor, nekem kell felügyelnem azt, hogy a mikor felgyorsuljon, és hogy a hogyan egyszerűbb legyen. Valóban nagyon sokat késlekedtünk, mert sajnos nem voltak meg a megfelelő intézmények. És most, hogy megvan a vasúti csomag negyedik pillére most már gyorsabban tudunk használni, vagy gyorsabban tudunk előre haladni. Az, hogy megszülettek a megfelelő intermodális átállások, hogy a DigiMove-val jobban együtt tudunk működni, és hogy az Európai Beruházási Bankkal is együtt tudunk működni, most már tényleg felgyorsultak az események, és most már tényleg elmondhatjuk azt, hogy együtt dolgozunk ezeken a kérdéseken. Úgyhogy én eléggé bizakodó vagyok. Úgy gondolom, hogy fel fog állni ez a rendszer. És az elmúlt évben a tagállami hatóságokkal, a beszállítókkal, a vasúti irányítókkal, az infrastruktúra üzemeltetőkkel mind együtt dolgoztunk, és összesen 90 ülés volt ebben a témában. Most nem kérem mindenkit, hogy az összesnek a jegyzőkönyvét olvassák el a honlapon, de hozzáférhetőek az adatok. És most ezután a rendkívül érdekes bevezető után térjünk rá a száraz tényekre. Tehát van egy európai terv az RTMS er kibontakoztatására és működtetésére. Először is szeretném elmondani, hogy Carving az elődöm 14 évig nagyon keményen dolgozott ezen a témán, eleve azon, hogy az ERTMS napirenden maradjon. Ez az európai megvalósítási terv összesen 15 ezer kilométer vasutat foglal magába, és az RTMS végrehajtása az Európai Unión belül sokkal jelentősebb lesz, mint bárhol máshol a világon ezek a rendszerek. 36-37 százaléknál járunk a 2023-as célok megvalósításában, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi év alapvető fontosságú lesz. A tagállamok ugyanis elkötelezték magukat 4000 kilométer képítésére 2020-ban. Hát az előző elkötelezettségekhez képest vannak késlekedések, de vannak ezek között olyanok, amelyeket úgy gondolom, hogy kordában tudunk tartani. Úgyhogy nem is mondanék erről többet. A második legnagyobb aggályunk egy olyan aggály, amivel talán a munka elején nem foglalkoztunk eleget. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy olyan ambíciózus programra van szükségünk, amely a mozdonyok karbantartására és megfelelő műszaki állapotára vonatkozik. Tehát 2030-ra megfelelő mozdonyokra is szükségünk lesz, amelyek közlekednek majd ezeken a folyók, folyosókon, és a tagállamok jelenlegi politikái már meghatározzák ezeket a 2030-as eredményeket. 15 ezer és 21 ezer közötti új járműre lesz majd szükség ahhoz, hogy teljes mértékben működjön az, RM, az ERTMS, illetve 8513 ezer mozdony felújítására is szükség lesz. Ezek tehát a becslések. Hát, hogyha megnézzük, hogy összesen hány mozdonyra lesz szükség, hogy mennyit kell felújítani, hogy mennyinek a műszaki állapotát kell javítani, akkor látható, hogy óriási munka áll előttünk. Ez a munkatervünkben is természetesen szerepel, és az európai végrehajtási stratégiában is. Na most nézzük ennek a gazdasági vonatkozásait. Gazdaságilag ugye semmi értelme nincsen sineket kiépíteni, hogyha nincsenek megfelelő mozdonyok hozzá. Ami a finanszírozást illeti, ugye itt 1,2 milliárdot költöttünk erre az előző időszakban, most 1,9 milliárdnál járunk, és természetesen köszönjük a parlament segítségét is. Reméljük, hogy az RTMS er a prototípusok szempontjából is megfelelőképpen fog majd működni a jövőben. Tehát nagyon sok minden történik a finanszírozás oldalán jelen pillanatban, és hogyha dióhéjban össze szeretném foglalni, hogy mi a probléma, akkor a probléma az, hogy több pénzre van szükségünk. Hogyha szeretnénk felgyorsítani a projekt végrehajtását, akkor további finanszírozásra van szükségünk az Európai Beruházási Banktól, regionális finanszírozásra és tagállami finanszírozásra is szükségünk van. Mindenkivel felvettük a kapcsolatot, aki érdekelt fél, ugyanis mindenképpen egy stabil finanszírozási keretre van szükségünk, különben az ipari kapacitásokat nem tudjuk kiépíteni fogy az időm, de két fontos aggályt szeretnék még megemlíteni. Az első az, hogy több mint 20 jelzőrendszer, nemzeti jelzőrendszer működik, ez így nem vezet megfelelő megoldásokra, úgyhogy a B-típusú infrastruktúrákat le kell építeni, és az elkövetkezendő hónapokban el kell majd készítenünk a phasing outot a B osztályú rendszerek kapcsán. Ugye egyfajta átmenetet kell megvalósítanunk a régi világtól az új világ felé. És ez az átállás ugye annál bonyolultabb és annál költségesebb, hogyha folyamatosan vissza kell lépnünk a régi rendszerhez. Ez egy fontos üzenet, amit el kell juttatnom önökhöz. A második fontos tényező az, hogy az rtms t egyszerűsíteni kell. Ugyanakkor azt is felismertük, hogy amikor az rtms ről beszélünk, akkor ugye ez egy vasúti közlekedés irányítási rendszer. Ez nem egy kommunikációs rendszer, és nem egy jelzőrendszer, ez egy közlekedés irányítási rendszer. Tehát olyan átállást kell biztosítanunk, amely mindenképpen zöggenőmentes átállást biztosít. Ugyanis, hogyha szeretnénk, hogy a beruházások folyamatosak maradjanak, akkor az átállásnak is zöggenőmentesnek kell lennie. Az elmúlt év tapasztalata azt mutatta számomra, hogy az RTMS er mindenképpen példaképé kell, hogy váljon a világon, és az ilyen közlekedés irányítási rendszereknek mindenhol a világon működni kellene. Az átállás bonyolult lesz, de amennyiben gyorsan lezajlik majd ez az átállás, akkor az azt jelenti, hogy tényleg megtettük, amit meg kellett tennünk, és előkészítettük a terepet egy hatékonyabb vasúti közlekedési rendszer számára. Tökéletesen egyetértek önökkel, hogy ugye nagyon fontos a fontosak a tengeri autópályák, de mégiscsak a közlekedés és a szállítás egyik alapköve a vasúti közlekedés. Köszönöm szépen mind a kettőjüknek az ismertetőjét. Haladéktalanul rá is térünk a koordinátorok kérdéseire. Marinescu úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy ön elnököl. Bodevig úr. De azért Ötjen úrnak köszönöm, hogy ma délelőtt helyettesített, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam tőle, vagy róla. Szóval a tengeri szállítás dekarbonizációjáról beszélt. Őszintén szólva konkrét intézkedéseket nem annyira hallottam esetleg részletezni, hogy mit értett ez alatt. Aztán, hogyha felbecsülték a révhajók, a teherautókat, adott esetben Törökországból Olaszországban, mondjuk Genovába, Velencébe szállítani képes ö, kompjáratok megvalósítása ö, hogyan alakulna elképzelhető-e. Rute úr, köszönöm szépen a munkáját. Az ERTMS rendszer nagyon üdvözlendő, de hol tart az interoperabilitás, a harmonizáció, a szabványosítás a vasút terén, úgy hallottam, hogy az RTMS interoperabilitása sem a kívánatos szinten van, különböző változatai lennének, szerintem nem erre van szükség. Ugye a Green Dealről sokat beszélünk mostanában, váltsunk vasútra, ugye? Váltsunk. Hát igen, vasútra áruszállítási koridorok, amelyek ma nem működőképesek, vagy nem annyira, mint 7-8 évvel ezelőtt tervezték. Az ERTMS-t minden áruszállítási folyosóban bevezetik? tényleg imperoperabilisnek kell lennie, hogy ne riassza el a fuvarozókat. Köszönöm Marinescu úr, Danielson úr következik a szocialista frakció részéről. Köszönöm, és köszönet mind a két érdekes előadásért, ami a tengeri autópályákat illeti. Lenne néhány kérdésem. Először is hol vannak a legszűkebb keresztmetszetek a projekt ambíciói szempontjából. Másrészt az első pillér a fenntarthatóság kell, hogy legyen, mint mondta, illetve a Green Deal a bizottság szerint is nagyon fontos, de ön szerint melyek a legnagyobb kihívások abból a szempontból, hogy a tengeri szállítást fenntarthatóbbá tegyük? A harmadik dolog pedig az interoperabilitás, mert én is úgy gondolom, hogy muszáj megoldani ezt a problémát. Van-e olyan pozitív ö, példája, amire ö, érdemes odafigyelni ö, olyan országok, régiók, területek, ahol ö, jól megvalósult a tengeri szárazföldi szállítás egysége. Aztán áttérve az ERTMS-re, Marinescu úr is mondta, hogy kulcsfontosságú ennek a bevezetése abból a szempontból, hogy a vasút harmonikusan működjön egész Európában. Ki kellett mennem egy pár percre, nem hallottam mindent, amit mondott. Még hogyha be is hozzuk a lemaradást fokozatosan, még mindig van lemaradásunk. Saját országomban azt hallottam, hogy egyre ellentmondásosabb a rendszer, mert egyes régiókban bevezették a rendszert, költöttek rá, de amíg ez nem válik Európa szerte használatossá, addig gyakorlatilag egy helyi rendszerbe fektetünk. Nyilván el kell jutni egy olyan pontig, ahonnan már nem regionális beruházásokat kell politikailag megvédeni. Hát honnantól billen át a dolog? Ez a kulcsfontosságú kérdés, mert egy csomó régióban felvetődik, hogy minek csináljuk, hogyha az egész rendszer lemaradásban van. Köszönöm szépen Danielson úr, Riké úr, önél szó. Igen, nagyon örülök, hogy a koordinátorok megint itt vannak. Bodvig úrnak. Kérdez, tőle kérdezném, hogy a tengeri autópályák projektbe a short shippinget bele lehet-e illeszteni a Brexit miatt Írország biztos érdeklődne, a short shipping beillesztése iránt. Ruete úrnak egy pénzügyi kérdést tennék fel az ERTMS keretében eh, szállított berendezéseket eh, kifinanszírozza ezek a közlekedési vállalatok, vagy az infrastruktúrákhoz csatlakozik. Elég nagy volumenről van szó, és ezért aggódom. Köszönöm szépen. Kaf úr, két perc. Uh, just to follow up. Csak, hogy utána menjek a kollégám kérdésének a pénzügyekkel kapcsolatban. Érdekelne kicsit részletesebben, hogy kié az ITRMS és a, ami a lassú kibontakozást illeti. Vajon a vállalatokat illeti a felelősség, vagy inkább a tagállamokat? Hol vannak ezek a korlátok, határok, amelyek akadályozzák a kibontakozást? Az egyes vállalatok, vasúti, vasúttársaságok azok, amelyek nem nagyon akarják ezeket a technológiákat elfogadni, vagy inkább, hát úgymond egyszerűen nemzeti szinten érvényesül a probléma. Megköszönném, ha ezen elgondolkoznának, illetve válaszolnak rá. Aztán a, a hajózással kapcsolatban a Brexit utáni kihívásokat érzékelem az ír szigettel kapcsolatban, meg az ír állam, az ír köztársaság kapcsán. Talán egy kicsit jobban kifejthetnék ennek a problematikáját. Tudom, hogy volt vita, hogy volt felmerült Dél-Írország és Franciaország között vagy Hollandia és más kikötők között új komp járatok indítását. Nem tudom, hogy lehet -e ezzel foglalkozni. És felbátorítottak a hozzászólásai a rövid távú hajó utakkal kapcsolatban. Talán van arra terv az Európai Unióban, hogy a kikötői infrastruktúrát átalakítsák, hogy az ilyen rövidtávú hajózó útvonalak használata terjedjen. Parancsoljon! Köszönöm szépen, önök azt, hogy angolul fogok hozzászólni. Róte úrtól kérdezem. Tájékozottunk arról, hogy javítani kell az IRTMS-t. 100 100 milliárd euróra rúgna ennek az összege a digitalizációval együtt. Tehát a 2030-ast tiszteletben tartva, hogy az Európai Bizottságot jobban be kéne vonni ebbe a folyamatba, hogy több pénz menjen az IRTMS-be. Er talán az Európai Beruházási Bank bevonásával és a tagállamok forrásaival is, de jelen pillanatban kb. 10%-os fedezet van. Láttam az adatokat, érdekesek. De ön szerint az Európai Bizottság részt vesz ebben majd? Hogy tartsuk ezeket a terveket? Hiszen ez van az európai modell fejlesztésének a mikéntje. Findesa úr. Köszönöm, elnök asszony. évekkel ezelőtt a DG Move-nál már volt szó erről a e, tengeri autópályáról. Erre most nem szeretnék kitérni, viszont az ERTMS-ről beszélnék. Aggódunk emiatt, mert nagyon nagy a lemaradása, illetve nagyobb erőfeszítést kellene tenni közösen az erőforrások megtalálása érdekében, de egyelőre még senki nem akarja kifizetni a számlát. Valószínűleg különböző finanszírozási forrásokat, a CEF-et, az Invest EU-t kellene mm, együtt mozgósítani, és az EBB is beszállhatna mm, nemzeti erőforrásokkal együtt és magán befektetéseket is lehetne ösztönözni. Hol tart az Európai Bizottsággal a párbeszéd ezen a téren? Világos mindenki számára, hogy az ERTMS nagyban hozzájárulhat a Green Dealhez. Sokat beszélünk a Green Dealről, és egyértelmű, hogy az ilyen technológia lehetővé teszi a mm, gyakoribb közlekedését a szerelvényeknek annélkül, hogy további infrastruktúrát kellene építeni, tehát a modális váltást előmozdítja a részünkről politikai támogatásra van szükség ahhoz, hogy meglegyen az erőforrás, amire szükség van. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame. Köszönöm szépen, Kuntrel asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Bodevig úrnak, a remek előadásért. Én úgy gondolom, hogy az új zöld megállapodás, amit az Európai Bizottság bemutatott, tulajdonképpen valóban arra törekszik, hogy 90%-kal csökkentse a közlekedéshez köthető CO2 kibocsátást. Ez pedig mindenképpen azt jelenti, hogy a belső folyami útvonalakat jobban ki kell használni, és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vasúti közlekedésre. meg kell néznünk azt is, hogy mely tagállamokban működik, a, működik hagyományosan a rövid távú hajózás. Görögországban, mint ahogy minden olyan országban, amelyhez sok sziget csatlakozik, nagyon fontosak ezek a rövidtávú tengeri útvonalak. Mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy mi az ön véleménye arról, hogy a Green Deal-en belül milyen szerepet játszhatnak ezek a közlekedési megoldások. És figyelembe véve, hogy a kikötőknek ugye nemzetközi dimenziójuk is van, illetve nagyon fontos kapuk az érintett tagországok belső területei felé, ezért nem gondolják-e úgy, hogy a kikötőknek több támogatást és nagyobb figyelmet kellene szánni? Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percet tudok adni mostantól mindenkinek, Bilbao asszony lesz az első parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rajte úr, úgy látom, hogy van előrelépés, ez mindenképpen jó hírnek köszönhet, jó hírnek tekinthető, de azért szeretnék feltenni egy kérdést. Az imént azt mondta, hogy kordában tarthatóak a késlekedések, egészen pontosan mit jelent ez, hogy önök a kezükben tartják és ellenőrzés alatt tartják ezeket a késlekedéseket. A kérdésem az, hogy egészen pontosan mi a stratégiájuk a B-osztály phasing outjára, leépítésére, illetve a késlekedések elkerülésére. Beszéltünk ugye az átmeneti időszakról, én úgy gondolom, hogy ennek az átmenetnek mindenképpen fenntarthatónak kell lennie, és oda kell figyelnünk nem csak a régi rendszerek felújítására, hanem az újonnan kiépülő struktúrák és rendszerek összeegyeztethetőségére is. A kérdésem az, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy a tagállamok is megértsék, hogy mennyire fontosak ezek a projektek. Köszönöm szépen, Grappini asszony egy percben. Köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani mindkét meghívott előadónak, hogy eljöttek, és több kérdést is szeretnék feltenni. Az első előadó beszélt egy intelligens tengeri rendszerről, és arról, hogy a kikötőknek hogy a kikötőknek nagyobb támogatásban kellene részesülniük. És van még egy második kérdésem is az RTMS rendszer kapcsán. Tehát elhangzott az, hogy feláll ez a rendszer, de szeretném megkérdezni, hogy vannak konkrét határidők, vannak már konkrét időpontok. Elhangzott az is, hogy az ellenőrző rendszerek közül 20 különböző ellenőrző rendszer működik. Ezekkel vajon mi történik? Hogy fog itt megvalósulni az interoperabilitás? és azt is szeretném megkérdezni, hogy a tagállamok vasúti állománya milyen állapotban van, mit lehet ezekkel tenni, és hogy az infrastruktúrákkal mi történik majd a jövőben. Az is elhangzott az imént, hogy a tagállamok elkötelezettséget vállaltak 4000 km képítésére, de milyen pénzből konkrétan ki fogja ezt finanszírozni? Köszönöm szépen. Kárszkin úr a következő hozzászóló, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami engem illet, Bodevig úrhoz szeretnék szólni. Tehát a prezentációban azt mondta, hogy a tengeri autópályákra vonatkozó politika jobban összehangolható lesz majd a központi hálózat folyosóival, ugyanakkor az is elhangzott, hogy a perifér régiókra jobban oda fogunk figyelni. Én egy perifér régióból, vagy inkább a periférián elhelyezkedő városból érkezem, Brestből, és úgy gondolom, hogy ez az egyetlen olyan város, aminek több mint százezer lakosa van, és amelyik a lehető legmesszebb található a központi hálózat bármelyik folyosójától. Hát lehet, hogy Svédország északi része messzebb esik a központi hálózattól, de ott nem hiszem, hogy lennének mondjuk százezeres városok. És hát nyilván a választóink és mindazok, akik ebben a régióban laknak, szeretnék megtudni, hogy ezeket a perifér hogyan lehet közelebb hozni a rendszerhez, hogyha minden politika a központi hálózatra koncentrál. Köszönöm szépen, Vindasszony parancsoljon, egy percet kap. Köszönöm szépen a rövid ismertetőjüket. Dánul folytatom. Ugye nagy beruházásokra van szükség, de az infrastruktúrát úgy kell kialakítani, hogy a kamionokat vonaton lehessen szállítani. Köszönöm, de perni asszony, két perc, tessék. Üdvözlöm Boldevég és Rulte urakat, köszönöm szépen az előadásukat. Két kérdésem lenne. Első kérdés, hogyan oldjuk meg azt, hogy azok az országok, amelyek műszakilag előbbre tartanak az RTMS esetén, ne okozzanak problémát a határokon. Ugye társfinanszírozást kívánunk, azok, akik előbbre tartanak, azok azonban nem kapnának így központi támogatást, és ez nem igazságos. Hogyan lehet megoldani az együttműködéssel, hogy az európai eh, vasúti hálózatok megfelelően összeköt kapcsolásra kerüljenek. Köszönöm szépen, Döperni asszony, én is szeretnék kérdést feltenni. Eh, a Green Deal-ről eh, beszéltek, mit várnak tőle, illetve milyen konkrét javaslatuk lenne a Green Deal-el kapcsolatban. A második dolog, ami fontosnak tűnik nekem, a tengeri autópályákról nagyon régóta, több mint 20 éve beszélünk, ugyanakkor torzak a megoldások a G20-nál, a hajók számát akarták csökkenteni, önök pedig azt mondják, hogy erősíteni kell a tengeri autópályákat. Hmm. Először be kellene fejezni, ugye néhány már létezik, de a tagállamok nem látják el a feladatukat. A második dolog a vonattal kapcsolatban tegnap a Bécs-Brüsszel éjszakai vonatjáratot felavattuk. Hogyan lehet azt megoldani, hogy holnaptól a kikötőkbe újra vezessen vasútvonal, oly módon, hogy a modális váltást ne kelljen elhalasztani. Régen ugye minden kikötőben volt vasút, hogyan lehet ezt megoldani? 5-5 percük van, tudom, hogy nehéz lesz választ adni mindenre, de utána tovább kell haladnunk. Boldevég úr, tessék! Németül fogok válaszolni, mert több kérdés is németül hangzott el a jelenlegi problémákról beszélnék először, és vannak olyan kikötők, ahol nincs multimodalitás. Ez egyik a fókuszok közül, ugyanakkor a másik oldalon, ez egy téma ugyan, de van egy hatalmas probléma a, fel, a rakodások végig vételének a probléma. Van egy European Maritime Single Window, tehát minden formalitást, minden egy nyomtatványon kéne össze foglalni a tengerhajózási igazgatásban, és Marinescu úr kérdésére visszatérve, a kérdés az hogyan lehetne, hogyan lehet áttenni a forgalmat. Valencia és Barcelona a Vecchio-val kapcsolatban, Ankonán keresztül, és az Adrián keresztül Horvátország, Szlovénia érintésével, meg a nyugati Balkán országaiba, az Görögországig lehet szállítani, ez hatalmas kibocsátás csökkentést ö, hozna magával, több száz kilométerrel csökkenne a, a közúti forgalomban a részvétel. Tehát ha komolyan veszük a Green Deal-t és a széndiokszid mentesítését a közlekedésnek, akkor ugye 2050-ig mondjuk akár hidrogén üzemű hajók vinnék át a forgalom jelentős részét, és a tanács és a parlament ezt akarják, ezt realizálni lehet, ám ehhez pénz kell. A kutatás területén már vannak ugye fejlesztések, és tovább kell fejleszteni ezeket. Új koncepciókkal nagyon sokat el lehet érni. A másik pont az, hogy a kikötőket gazdaságosabbá tegyük. Ide tartozik a digitalizáció, a bürokratikus formalitásokat csökkenteni kell, ugyanakkor nyomon követhetővé, mert a kikötők biztonsági védelmet kell kapjanak a jövőben is, és itt a digitalizáció fejlesztése hatalmas előrelépés jelenthet. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy ha ösztönzőket akarunk adni, akkor itt pozitív ösztönzők, ösztönzők legyenek. A, olyan bónuszrendszer, amely Spanyolországban például és percese került, hogyan tudjuk azokat jutalmazni, akik 5000 km utazás teherautó ö, utaztatás helyett belvízi vagy rövid távú hajóutokon szállítják az árut. Ezeket az új koncepciókat kell komolyabban végiggondolni. A további kérdés, ugye beszél, ugye a kulcsfontosságú kérdés, a, a régiókban működő kikötők üzemeltetése, ez az nem alternatíva teljesen. Ugye a szigetek ö, szükségleteit figyelembe kell vegyük, a legkülsőbb térségek igényeit, a szomszédság politikai igényeit. Afrika például az, az, az a terület, ahol az elmúlt tíz évben a, leg, a nagyobb növekedési ráta volt tapasztalható egészségére, és ha ezeket a fejleményeket nézzük, akkor nem a közutakra kell vigyük az új forgalmat, hanem eleve már a tengeri útvonalakkal kell összekötni ezeket az új célpontokat. Még egy rövid válasz. Melyik régió működik jól? Hát a balti térség régiója, itt egy kiváló együttműködés tapasztalható, egy sor vezérprojekttel. Nagyon erős egyébként a balti tengerforgalma, olyan, olyan nagy, arról kell elgondolkozni, hogyan lehet e, ennek az igazgatását javítani, hogy még nagyobb volumeneket tudjon felvenni. Van egy probléma is, amit jól ábrázol a balti térség. A tenté csak akkor e, fejleszthető, hogyha a, az alaphálózat a fő kikötőkkel össze van kapcsolva. A tenté revízióban végig lehetne gondolni, hogy akár két úgymond, úgymond fő kikötőt lehetne összekötni, átfogó kikötőt, és így tehermentesíteni a közötti forgalomat. Az utolsó pont pedig hogyan lehet a vasúti és a rövidtávú hajó közlekedést jobban összekapcsolni. Ehhez megint csak a kikötők eh, fejlesztése van szükség, és olyan logisztikai láncok koncepciójának kidolgozása, amely révén változik az a helyzet, ami most van, hogy a közúti közlekedés dominál. Ha ezeket össze tudjuk kapcsolni, és komolyan vesszük a zöld ö, a megállapodást, akkor a rövid távú hajózás hatalmas volumen növekedést hozhatna magával, és ez a szakbizottsági vitában és a jelentésben is tükröződik. Ebben a szellemben szeretném tovább dolgokat, és szívesen válaszolok a kérdéseikre majd. Köszönöm szépen, Bodevig úr. Ruette úré a szó most 5 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán az interoperabilitással kezdeném. Marinescu úr is erre kérdezett rá, meg mások is, és elmondanám, hogy véleményem szerint a jelenlegi helyzet különbözik a korábbitól. figyeljük, hallgassuk a beszélőt. Tehát Valencienben létrejött a vasúti hatóság, az RTMS rendszer hatósága ként szerepel, és a múltbeli minden interoperabilitási problémát fel tud számolni. A vasúti hatóság harmonizálja a mozdonyokat, a közbeszerzések harmonizációja is azon keresztül történik. Tehát sikerült most már egy korábbi problémát orvosolni, csak hát ez időbe került. Danielson úrnak azt válaszolnám, Marinescu úr is rákérdezett a szállítási koridorokra. Meg vagyok győződve róla, hogy amikor a, az áruszállítási koridorokat kialakítottuk, és a tenté koridorokat is, akkor együtt kellett volna a kettőt megcsinálni következő felülvizsgálatnál ezt meg kell valósítani. Ez nem jelenti azt, hogy a záruszállítási koridoroknak ne lenne ö, többlet funkciója, ezeknek nem kell véget vetni, de úgy gondolom, hogy az RTMS-re mindenütt szükség van a forgalom ö, irányításhoz. Danielson úr az első Nuva helyzetre kérdezett rá. Egyes régiók RTMS az RTMS-t már bevezették, mások meg most fontolgatják, hogy érdemes-e. Úgy gondolom, hogy teljes körűen ki kell építeni, és ehhez meg kell adni a szükséges finanszírozást. Riké úr. jogosan vetette fel a gördülő állomány kérdését, a gördülő állományra európai szakpolitikát kell kialakítani. Már most is finanszírozunk a CEF-ből vonatokon a működő berendezéseket, de különböző módon a különböző tagállamokban, attól függően, hogy az állami költségvetésből mennyi pénz van erre, Hollandiában, Belgiumban zajlik ilyen, de Svédországban másút nem annyira. Időnként hamisak az érvek is, azt mondják, hogy ez állami támogatás, stb. Ennek véget kell vetni, és bízom benne, hogy májusban én is hozzá tudok majd ehhez szólni. Nem tudok minden kérdésre választ adni, de Bilbao asszony egy fontos a kérdést tett fel, amit nagyon nehéz megoldani. Sikerül-e majd arra kötelezni a tagállamokat, hogy a B-osztályú rendszereket kikapcsolják? a Tentérről, illetve a TSICCS-ről szóló vitában is felvetődik ez, hogy végső határidőt kellene megszabni a B osztályú rendszerekre. Nagyon nehéz ezt eldönteni a szárnyvonalak esetében. de amikor egy mozdonyt felújítanak, felvetődik, hogy mennyi rendszert kell beszerelni, és hogy miért kerül ez egy millióba. Szóval éppen ezért kellene gyorsítani ezeken a területeken. A finanszírozásról még egy dolgot mondanék, aztán abba hagyom. Különböző finanszírozási lehetőségeket egyszerre kellene igénybe venni. A probléma az, hogy az infrastruktúra kezelő számára a, hozza a legtöbb hasznot az RTMS, csak hogy az infrastruktúra kezelőjének nincsen kapcsolata a pénzügyminisztériumhoz. A pénzügyminiszter meg nincs mindig tisztában vele, hogy ez a modernizálás mennyit hozhat. PPP-k működnek, stb. Az olasz példa nagyon beszédes a vasúttak alaposan áttekintették a dolgokat, és kiderült, hogy sokkal olcsóbb, hogyha RTMS er van egy rendszerben. De hogyha a mozdonyokban nem szerelik be, akkor drága. Csak akkor olcsó, hogyha mindenütt megvan. Kétezer 50-re mindenütt, és korábban, ahogy Svédország, Hollandia, Benelux országok, Németországok tervezik, a hálózat nagy részén ki kellene építeni. Köszönöm szépen a két meghívott vendégnek, Bodvég és Rajta úrnak a válaszokat. Természetesen kapcsolatban maradunk, mert azért voltak olyan kérdések, amelyekre nem kaptunk választ. Például Kászki kérdésére, aki hát azt kérdezte, hogy mi történik azokkal a városokkal és régiókkal, amelyek kicsit nehéz teritoriális egyensúlyban vannak, és találkoznunk kell a Green Deal kapcsán is. Én szerettem volna konkrét javaslatokat hallani, és szerettem volna tudni, hogy pontosan hogy haladunk előre a vasúti közlekedésben, a vízi közlekedésben, és hát itt vannak még a központi fontosságú finanszírozási kérdések is, de hát lesz lehetőségünk a közeljövőben találkozni. Tudják, hogy mindig nyitva állnak a kapuink. Önök előtt kérném, hogy tapsoljuk meg a meghívott vendégeket. Allez, nous continuons nos travaux. Hajrá, akkor folytassuk a munkát. Allez, nous continuons nos travaux. Je vais juste demander... Akkor most folytatjuk a munkát. A román kabint szeretném kérni, hogy fordíts el a lámpáját, mert pont a szemembe világít az a kis lámpa, ami a román kabinban világít. Eh bien, regardez, les Roumains, ils n'ont pas de lucarne, mais ils ont mis une feuille pour leur présidente, pour l'aider dans son... Voilà. Köszönöm szépen. Most a francia kabint nézem, hát látják, hogy van itt együttműködés, úgy látom, hogy meg tudtuk oldani a problémát, oda tettek egy papírlapot, látszik a jó indulat és az együttműködési szándék, úgyhogy köszönöm szépen a román kabinnak ezt a kis segítséget. Marinescu úr. Még egyszer elmondom, hogy a román kabinban ránk világít a lámpa, illetve van egy kicsi ablak a román kabin ajtaján, ahonnan bevilágít a fény. És ezért ezt a kis ablakot eltorlaszoltak egy papír lappal, és így már nem világít a szemembe az a kis fény. Hát nagyon örülök, hogy ilyen remek együttműködéssel kezdtük ezt a mai szavazást. Vannak olyanok, akiket nem láttam még az idei évben. Mindenkinek boldog új évet kívánok, önöknek, a családjuknak, szeretteiknek, úgyhogy Grapini azt, hogy már szeretnék kezdeni? Jó, de hát én udvarias ember vagyok, úgyhogy én a jó kívánságokkal kezdem a mai napot. Remélem, hogy hasznos és gyümölcsöző lesz majd ez az év itt a szakbizottságunkon belül. Mielőtt megkezdenénk a szavazást, meg kell néznünk, hogy szavazatképesek vagyunk-e, úgyhogy most akkor ellenőrizzük a szavazatképességünket. Allez. Voilà, le vote est ouvert. Rendben van, a próbaszavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Rendben van, tehát lezártam a szavazást. Úgy látom, hogy se a néppártnál, se a szocialistáknál nincsenek túl sokan, úgyhogy megkezdhetjük a szavazást. Az első négy szavazás tulajdonképpen megerősítés második olvasatos szövegek tekintetében, tehát egyszerű többség elégséges. Ezután pedig levelet fogok írni a Koreper elnökének, ezután a tanács formálisan elvégzi az első olvasatot, ezután pedig a parlamenthez kerül a szöveg második olvasatra. Tehát akkor most már mindenki tudja, hogy milyen eljárásokra számíthatunk, és meg is kezdhetjük a szavazást. Elektronikus áruszállítási információk. Előadunk Deli Andor. Látom, Deli úr jó kedvében van a mai napon. Akkor a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A szöveget elfogadtuk 47 támogató szavazattal, Deli úrnak gratulálunk. Lépjünk is tovább. Nézzük a második jelentésünket, a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok. Előadónk Katerina Konecsna. Géppel szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. elfogadtuk. Marinescu, mi a probléma? Rendben van, akkor lépjünk tovább. A mobilitási csomag második pontja következik napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelmények, napi és heti vezetési időre vonatkozó követelmények és a menetíró készülék, Henna Virkunen az előadónk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A szöveget elfogadtuk. Lépjünk is tovább. a 1071-2009 LK rendelet és a 1072-2009 LK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel. Előadunk Ismail Ertug. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A jelentést elfogadtuk. És már is tovább lépünk, folytatjuk a szavazást. Az EK és Marokkó között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodás Bulgária és Románia Európai Uniós csatlakozása miatti módosítása lesz a következő témánk. Az előadónk Sven Schulze. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. És már is lépünk tovább javaslat az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határmenti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgálatok során folytatott kabotás műveletek engedélyezéséről. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom nagy többséggel elfogadtuk. A következő pontunk Olaszország és Svájc, a két ország között a határmenti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos személyszállítási szolgálatok, a tárgyalások megkötésére való felhatalmazás. Markus Ferber volt az előadónk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Lépjük is tovább. A Nagy-Britannia és Északország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia Közösségből való kilépéséről szóló megállapodásról van szó. Az előadó én vagyok. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 40 támogató szavazat. Rendben van, elfogadtuk, remek. És akkor haladjunk is tovább. Montero asszony 2018 évi mentesítés, bizottság. Nézzük a módosítókat. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk egyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hatos módosító következik mellette, ellene. Ez nem volt egyértelmű. A hatos módosított géppel ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolc mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szeretnék ellenőrizni a 15-öst? Rendben van, a 15-öst ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk. A 18-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A 18-ast elfogadtuk, 19 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 20 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A végszavazás következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk és folytatjuk is. Méghozzá Grappini asszony jelentésével az összes ügynökségről, a tengeri ügynökséggel az EMSZ-val kezdenénk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Következik az EASA. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, akkor ezt most elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az ötös módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 12-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk ellenőrizzük a 15-ös módosítót, akkor elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, akkor megnyitom elektronikusan a szavazást. A 17-esről, tessék. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elektronikus végszavazás következik, megnyitom. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Következik a vasúti ügynökségről a szavazás. Első módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes, nyolcas mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a nyolcas módosítót elektronikusan. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik elektronikusan a végszavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást és nagy többséggel elfogadtuk. Folytassuk a légi közlekedés biztonságával, Cezár, egyes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Végszavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytassuk a Shift to Rail-lel. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ki nem akar szavazni? Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. folytassuk a Clean Sky-jal. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás. Nem egyértelmű, ellenőrizzük elektronikusan a négyes módosítót, megnyitom. Lezárom a szavazást. Hűha! És átment. Igen. Folytassuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem mindenki szavaz. Akkor elektronikusan szavazzunk a hatosról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, egy szavazaton múlt, előfordul az ilyen. Ilyen az élet. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Végszavazás elektronikusan, megnyitom. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk Grappini asszonynak. Gratulálunk az összes az ügynökségekről szóló jelentését elfogadtuk. Folytatjuk a munkát. On va vous laisser deux minutes pour sortir, pour ceux qui veulent sortir. Két perc szünet, hogy aki ki akar menni, kimehessen. Kedves kollégák! 7 perc szünetet tartunk, mert a vendégünk még nem érkezett meg. Elmehetnek egy kávéra. 7 perc múlva folytatjuk. Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Kedves kollégák, folytassuk a munkát. A koordinátori ülésen a költségvetési eljárásról lesz szó, módosították ezt az eljárást, és ezért a 2021-es költségvetésről készített véleményünk lesz az első kontribúciónk ez az új eljáráshoz. Mivel szorosak a határidők, fontos, hogy nagyon korrán egyeztessünk a költségvetés fő előadójával, Laruturu úrral, akinek köszönöm, hogy eljött, és rendelkezésünkre áll a költségvetés megbeszéléséhez. Tisztelettel üdvözöljük bármikor eh, szakmai kérdés vetődik fel önben, eh, jelezze, szakbizottságunk mindig rendelkezésére fog állni, az a célunk, hogy együtt működjünk. 10-15 percet kap most, hogy eh, az általános helyzetet ismertesse, nyilván kitérve a közlekedési infrastruktúra területére, ami minket külön érdekel, de az általános költségvetési irányokat is szeretnénk megismerni, hiszen erről lesz az elkövetkező évek során. Köszönöm szépen, és boldog új évet elfelejtettem mondani. Köszönöm szépen, Karima. Boldog új évet mindenkinek, köszönöm, hogy fogadnak. Új képviselő vagyok, gondolhatják, hat hónapja dolgozom itt a 2020-as költségvetésnek árnyék előadója voltam, és a 2021-esnek én vagyok a fő előadója, 1,9 milliárddal többet kapunk, mint amit az állam és kormányfők akartak, öt frakció egységesen lép fel október óta, és hogyha sikerült együtt gondolkodni és február-márciusban egységesen fellépni, akkor jobb eredményt tudunk elérni, mert nem könnyű a helyzet, 35%-os megszorítást eszközöl a finn elnökség a közlekedési területen a parlament kívánságaihoz képest, tehát nem könnyű a helyzet. Közgazdászként szeretnék néhány grafikont kivetíteni, egy PowerPointot ki lehet vetíteni? kérdezi az elnök asszony. Ça va venir minute à l'autre. Gondolom hamarosan érkezik. Melyek a prioritások? Első prioritás és ez önöket érinti, közlekedéssel kapcsolatos. Elnézést, hogy franciául beszélek, köszönöm a tolmácsoknak, hogyha jelzik, hogyha túl gyorsan beszélek. Első prioritás a Green Deal sikerevitele. Madridban voltam a minnap, ugye a bangladesiek, a pakisztániak számára borzasztóak a problémák. Bamako-ban töltöttem két napot, hát a klímaváltozás legalább annyi áldozattal fog járni, mint az HIV, a HIV, az AIDS Igazából egységesnek kell lennie a parlamentnek, egyértelműek a prioritások, a állampolgárokkal szemben tett vállalások. Jean Arthuis, egy korábbi jobboldali francia miniszter, ugye azt mondta, hogy az állam és kormányfők mindig le fogják gyalulni a többleteket, a parlamentnek egységesen kell fellépnie világos célkitűzésekkel és az állampolgárok mozgósításával akkor több pénzt lehet szerezni az állam és kormányfőktől, hogyha nem, akkor kivéreztetnek bennünket. A klímahelyzet nagyon súlyos, a széndiokszid tartalom növekedése háromszor gyorsabb, mint a 60-as években, 3000 méteren a NASA is megmérte. Egyre súlyosabb a helyzet és a probléma az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy még vissza lehet fordítani a folyamatot. Grönlandi jégolvadása 30 év alatt. Itt látható, hogy 20 százaléka elolvadt évente, most viszont 45 százaléka olvadt el júniusban, tehát egyre súlyosabb a probléma fel kell lépnünk Madridban. Láthattuk a csalódást, és azt, hogy mindenki Európára tekint most. Két hete nagyon ambiciózusan kell eljárnunk. Ha tíz év alatt meg akarjuk felezni a széndiokszid kibocsátást, az óriási vállalás, közlekedés, épületek, stb., a legtöbb problémásabb, legköltségesebb az épületszigetelés, a közlekedés és a mezőgazdaság, és ezért örülök, hogy itt kezdhetem önöknél, hogy szövetségeseket találjak a parlamentben. Tehát nagyon sürgős az előrelépés. A karácsony előtt azt hallottam, hogy az új dokumentumokban nem fog új pénz szerepelni, mondta a bizottság. 7 milliárd szerepel valóban 7 évre, ami nagyon kevés. Mindenesetre a bizottság együttműködik velünk, velünk van, de nekünk nyomást kell gyakorolni az állampolgárokra. Hogyha a múlt heti dokumentumokat elolvassák, akkor azt látják benne, hogy az új Európai Bizottság szerint is jelentős pénzösszegek hiányoznak. A kevésbé ambiciózus előző bizottság is azt mondta, hogy 260 milliárd hiányzik évente, pedig ők csak 40%-kal akarták csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, és a társadalmi költségekről is sincs itt szó hogyha gyorsítani akarunk, és meg akarjuk felezni a széndiokszid kibocsátást, akkor legalább 500 milliárd hiányzik évente. Ezt mondja legalábbis az Európai Bizottság. A legkeményebb ö, erőfeszítésre ö, lesz szükség. Ö, lehet, hogy 16 milliárdot ad majd a klímabank, de hogyha nincs további saját forrás, akkor a klímabank nem fog sokat változtatni a helyzeten. Szóval 7 milliárdos többlet nem sokat jelent. Szeretném, hogyha konkrét projektekkel tovább lépnénk a tagállamokban, a mindennapokban, közlekedés, stb. az állampolgárokat magunk mellé állítva, de szükségünk lesz az államfőkre és kormányfőkre is. Gyakorlatilag tíz év alatt a házak felét újra kellene szigetelni. Tudjuk, hogy mit kell tenni, ez nem túl bonyolult. A közlekedési területen viszont többet kell gondolkodni, több innovációra van szükség. Ugye most folyik a tárgyalás a több éves költségvetési keretről is, tehát egyszerre tárgyalunk a Green Deal-ről, az MFF-ről, és a 2021-es költségvetésről. A 2021-es költségvetés természetesen része a több éves keretnek. Nikolás Schmidt, szociális biztos is mondta, hogy elképzelhető, hogy új pénzügyi válság is kialakul a 7 év alatt, és közben kell a klímát kezelni. Tehát Európa fő feladatait ellátni, történelmi krízissel állunk szemben, ugyanakkor a legtöbb közgazdász azt mondja, hogy valószínűleg lesz pénzügyi válság is, ugyanis több mint 2500 milliárddal növekedett az amerikai adósság, a kínai adósság is növekszik, tehát a két motorja a világgazdaságnak bármikor berobbanhat. Sosem láttunk még ilyen adósság növekedést ebben a két országban. 20 ezer, most pedig 29 ezerre eh, nőtt a Dow Jones értéke, tehát a spekuláció miatt eh, kétszer olyan súlyos válság is kialakulhat, mint 2007-ben. Az IMF is figyelmeztet, ő azt mondják, hogy tízszer súlyosabb lehet a válság, mint tíz évvel ezelőtt. Ursula von der Leyen azt javasolta, hogy eh, egyfajta munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszert vezessenek be, megtartanák a munkavállalókat, átképeznék őket, 80-90%-os fizetést adnának nekik. Nikolás Mittel most beszéltem erről kollektív erőfeszítés lenne a parlamentnek. A fő szempontja az kell, hogy legyen, hogy a Green Deal sikeres legyen, ennek óriási a közlekedési vonatkozása, és a KKV-kat megvédjük a következő válságtól. A 230 közgazdászt kérdeztek meg, és a legtöbb azt gondolja, hogy 2020 végére beüt a válság. Szóval a parlament, parlamentnek két prioritása van, Európa klasszikus feladatai függvényében, a Green Deal finanszírozása az egész EU területén, másrészt pedig felkészülés a következő válságra a munkavállalók, a gazdaság megvédése. És azzal zárnám, hogy vannak pénzek, az EBB elnökével beszéltem, egy kis klimabank jön létre 16 milliárddal, 2600 milliárdot vonnának be három év alatt. Önökre is vonatkozik a klimabank, mert a hosszú távú beruházásokat a klimabank tudja finanszírozni, hogyha van pénze. úgyhogy nincs saját forrásunk, nevetséges ez a klímabank. Hogyha a központi bank 100 milliárd ról beszél, az 50 milliárd saját eszközt jelent, és ez nagyon nagy különbség a klímabank esetében és a közlekedés vonatkozásában a parlamentet is bevonhatnák abba, hogy mit tesz a klímabank, ami a költségvetést illeti jövő héten kezdődnek a meghallgatások, mert ugye a közlegetésben, szigetelésben, mezőgazdaságban új erőforrásokra van szükség. A tagállamok nem akarnak 500 millió plusz pénzt betolni, úgyhogy ö, szükség lesz új forrásokra, az jó, hogy a cégek sikeresek, csak hogy hova megy a profit a munkavállalókhoz, vagy pedig a spekulációba, a pénzpiacokra. A nyeresség a szakértők szerint a pénzpiacokra távozik. Jacques Delors azt mondja, hogyha Európában folytatódik az adóverseny, az katasztrófával fog járni. Tehát a nyeresség megadóztatása 45%-ról 20%-ra csökkent, 5 milliárd tehát a felére csökkent a nyereség megadóztatása, és ez nem kellene, hogy így legyen. Látható, hogy Európában 19%-on van a cégek adóztatása, Roosevelt idején az Egyesült Államokban 38% volt, a Green New Deal esetében von der Leyen asszony Roosevelt-et idézte, na de Roosevelt négy hónap alatt szövetségi adót vezetett be. Kennedy amikor azt mondta, hogy a Holdra megyünk, és von der Leyen őt is idézte, csak hogy ő meg is 15-szöröztelnázza a költségvetését. A szövetségi költségvetés Roosevelt meg háromszorozta. Tehát új forrásokra van szükség a közlekedési költségvetés esetében. Nem is három, egy perc múlva befejezem szükségem lenne arra, hogy elmondják nekem, hogy 2030-2050-re milyen víziójuk van, hogyan lehet a széndiokszid kibocsátást megfelezni, mi a jövőképük, milyen konkrét projektek vannak az asztalon, amelyeket nem tudnak finanszírozni, és utána ezt kell az államfők elé tárni Ugye Olaszországban, Németországban ilyen alvó projektek vannak, ezeket be kell indítani, vagy szükség van-e új eszközökre, mondjuk a klímabank adjon több pénzt, tehát költségvetési és költségvetésen kívüli intézkedések közül milyenre van szükség, mert én ehhez nem értek, még hogyha vannak is jó szakértőim, melyek a reál szükségletek, például a foglalkoztatásban is, hogyha szükség van új eszközökre, akkor melyek ezek az új eszközök. Bocsánat, hogyha túl sokáig beszéltem, a politika előtt konzulens voltam, három hét alatt le kell zárni ezeket az egyeztetéseket, tehát sürgős a kérdés, köszönöm. Köszönöm szépen ezt a rendkívül átfogó expozét, és akkor már is megnyitom a vitát. Marinescu lesz az első hozzászóló a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm a konferencia megszerzését a globális gazdasági helyzet tárgyában. A TRAN bizottságban ülünk. Azt szeretném tudni, hogy hogyan tervezi meg szervezni az Európai Uniós Európai Parlament iránymutatásait a következő évi költségvetésre vonatkozóan az MFF nélkül, ugye, mert jelenleg ezt, ez nem, ezt nem tervezzük, ugyanakkor abban a helyzetben, hogy nincs a Költségvetés Bizottság részéről sem javaslat. Ez egy új eljárás, talán a képviselőtársaim szeretnék jobban ismerni ezt az új eljárást. Láttam kennedy meg a többi példát, meg Franciaországot. De ön mit vár a következő, következő évi költségvetési a parlamenti javaslattól? A 2021-es költségvetés tárgyában mit vár? a horizontális szakbizottságoktól. Hogyan szeretné a saját jelentését megírni? Mit akar beleírni? Két dologról van szó. Új szakpolitikák, amelyek elindulnak, hogyha az MFF-et jóvá hagyják, vagy, vagy nem. Mely esetben egy átmeneti költségvetés lesz, meg a tényleges szakpolitikák, amelyek reményeink szerint még három évig folynak majd. Vannak olyan politikák, amelyek még három évig mennek. Mi a helyzet a Brexit-tel? Nagy-Britannia még három évig fizete majd. Igen vagy nem? Ezek azok a kérdések, amelyek izgatnak bennünket, legalábbis engem. Erről halanék. Tudom, hogy olvad a jégtakaró, meg, meg ismerem ezt a helyzetet, de de hogy építsük fel a költségvetést, az EU költségvetést? Mi legyen a parlament javaslata? Ez érdekelne engem főképp. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Marinescu. Köszönöm szépen. Garcia asszony a következő, tessék. Köszönöm szépen. Lerutürú, köszönjük a prezentációt. Itt a közlekedési szakbizottságban rendkívül fontos számunkra, hogy nyomon kövessük a költségvetési vitákat. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy a területi kohézió, illetve a szocioekonomiai kohézió szempontjából rendkívül fontosak az infrastruktúrára és a közlekedésre vonatkozó költségvetési kérdések. De vajon hogyan tudjuk elősegíteni a személyek, árucikkek és szolgáltatások szabad mozgását. Hát úgy gondolom, hogy ehhez megfelelő infrastruktúrális és közlekedési beruházások szükségesek. A közlekedés kulcsfontosságú ágazat, tehát ennek fenntarthatóságát javítani kell. Természetesen itt vannak emellett a környezeti klíma célkitűzések és az új Green Deal. Itt ebben az átmeneti stádiumban, ebben az átmeneti időszakban már el kell gondolkodnunk azon, hogy az intelligens és fenntartható mobilitást hogyan tudjuk majd megvalósítani az Európai Unióban. A CEF nagyon komoly infrastruktúrális projekteket finanszíroz, amelyek modernek és fenntarthatóak. Itt vannak a telematikus applikációk, itt vannak a különböző digitális lehetőségek és a multimodalitásban rejlő lehetőségek. Fontos, hogy beszéljünk a hozzáférhetőségről, a konnektivitásról, és mindezek miatt a szocialista frakció úgy véli, hogy a tentének és a CEF-nek mindenképpen költségvetési prioritásként kell megjelennie. A Trant Bizottság ilyen jellegű véleményét remélem, hogy figyelembe is fogják venni. Köszönöm szépen, Riké úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük Piernek, hogy eljött hozzánk, és beszámolót tartott. Én olyas valamire szeretnék kitérni, ami nem feltétlenül költségvetési jellegű, de azért rendkívül fontos. Az első megjegyzésem az lenne, hogy természetesen mindannyian tudjuk, hogy jelentős beruházásokra van szükség itt az Európai Unióban, annak érdekében, hogy legalább megközelítsük a klímával kapcsolatos célkitűzéseinket, és hogy a belső piac és az európai gazdaság megfelelőképpen működjön, valamint a zöld átállás, ami egyben gazdasági átállás is, zökkenőmentesen megvalósuljon. Kicsi a pénztárcánk, de rengeteg pénzre van szükségünk. Így akkor külső finanszírozási forrásokat kell keresnünk, bankokat kell létrehozni, saját forrásokra kell támaszkodni, mindezek olyan kérdések, amiket még meg kell vitatnunk. Ám ha megnézzük a számokat, nem arról a pénzről beszélek, ami jó lenne, hanem arról, ami elengedhetetlenül szükséges, még akkor is problémákba ütközünk és még hogyha meg is lennének a kellő pénzek a megfelelő beruházásokhoz, mondjuk a gazdasági, társadalmi és klíma célkitűzésekhez, még akkor is itt vannak azok az administratív eljárások, amelyeket minden engedélyezés előtt el kell végezni, amelyek miatt egy-egy projekt 7 évig várakozik. Tehát még akkor is, hogyha meg lenne a megfelelő pénz, amire szükségünk van, még akkor is ennek a projektnek a megvalósulása, vagy egyáltalán elindulása 7 évet venne igénybe. Tehát eh, ez már azt jelenti, hogy a következő MFF-be kerülünk át, a következő pénzügyi keretbe kerülünk át. Egyetértek azzal, hogy eh, gyorsan operatíva és cselekvő képessé kell tenni minden egyes projektet és beruházást, meg kell találni a megfelelő finanszírozást, de tényleg az itt a legszomorúbb, hogy még hogyha effektíve itt is lenne a kezünkben a pénz, meg lennének a beruházások, akkor is adminisztratív szempontból nem tudjuk azonnal elindítani ezeket a projekteket. És jelen pillanatban a szubszidiaritást figyelembe véve nagyon nehéz a tanácshoz fordulni ezekben a kérdésekben. Tehát, hogyha sürgősségi költségvetési eljárásokra lenne szükség, akkor ezeket sürgősségi adminisztratív eljárásoknak is követniük kellene, és még egyszer el fogom mondani, hogy még akkor is, hogyha meg lenne a pénz, akkor sem tudnánk határidőn belül teljesíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kof úr parancsoljon. Köszönöm. Abszolút élvezettel hallgattam a hozzászólásokat, és mindig hasznos megnézni a történeti összefüggéseket, belátva, hogy 90 évvel ezelőtt született a New Deal, 60 éve a, a holdra indulás, 30 éve a, tűnt el a berlini fal, és ugye 30 évenként ugrálva látjuk, hogy nemzeti kormányok és a együttműködés hogyan birkozott meg a feladatokkal. Ugyanerre a szellemre van szükség most is. A kihívás voltak éppen abban áll, és némelyik diagram mutatta például a szuperprofitokat, amelyeket besöpörnek egyes vállalatok, vagy egyes ebben a században. Hogyan lehet ezt a pénzt megcsapolni? Ez a pénz ott van, rendelkezésre áll, és ha megnézzük az Európai Beruházási Bankot, meg más intézményeket, ők szívesen tennének pénzeket a Green New Deal-be, csak szeretnék a, a tartalmakat jobban látni, ahogy mondta, lehet például a lakások felét felújítani egy országban, az Európai Unióban új szigeteléssel, vagy a fenntartható közlekedésbe beruházni. De a mi feladatunk, hogy behazonosítsuk ezeket a projekteket. És ahogy az Európai Unió bővül dél-kelet felé, hogyha azok a döntéshozók, akarjuk megnyerni, akik, akik dönthetnek arról, hogy a gázról, az olajról, a megújuló energiaforrásokra lépjünk át, meg a vasúti, meg a tengerhajózási közlekedés javítása felé, ahogy korábban beszéltünk, és oda tegyük a pénzt, ez fontos. Ám mindenek előtt meg kell nyerjük a döntéshozókat, hogy ez a pénz lehívható legyen nagyra törőek kell legyünk, és az ön, ön szavai mutatták, melyen hatalmas kihívásokkal kell szembenézzünk. A legszebb az egészben, az Európa, a Green Deal-ben, meg az abból beruházásban, az, hogy a következő 30 év vonatkozóan egy stabil beruházás, nem egyik a másikra ö, e, megjelenő, majd eltűnő dologról van szó, hanem egy folyamatos menetelésről, és a bankok, menedzserek, nemzeti kormányok számára talán könnyebb ezt tervezni, mint 30-60-90 évvel ezelőtt azokra a kívások, mikor akkor kellett választ adni. Köszönöm szépen, Kofur. Sebi asszony parancsolja, még három hozzászólónk van. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm előadó úr az Európai Unió nagyon régóta finanszíroz olyan infrastruktúrákat, amelyek a klíma problémákat okozzák. Itt van például a kerozinadó a repülőgépek esetében, vagy pedig az autópálya építések néhány héttel ezelőtt klíma vészhelyzetet hirdettünk itt az Európai Unióban, és az Európai Unió költségvetése pedig lehetőséget nyújtana arra, hogy irányt váltsunk és dekarbonizáljuk a közlekedést. A nagy felesleges projektek finanszírozását meg kell állítanunk, például a CEF vagy az EIB esetében, itt van például a nagy nyugati kerülő autópálya, és hogyan mondhatjuk azt, hogy az Európai Unió a klímaváltozás úttörője, ugyanakkor 173 milliárd eurót adott a Venszi cégnek, hogy megépítsék ezt a nyugati elkerülő autópályát. Teljes mértékben át kell alakítanunk a finanszírozást, át kell állnunk a vasúti közlekedésre, ugyanis nagyon sok kisebb vasútvonal egyszerűen megszűnik. Aztán itt vannak az éjszakai vonatok, illetve a soft mobilitás, amire nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk. Az Európai Uniónak lehetővé kellene tenni, hogy mindenki hozzáférjen a közösségi közlekedéshez. Mondjuk itt mondhatják, hogy ez nem feltétlenül Európai Uniós hatáskör, de akkor is lehet például ingyenessé tenni a közösségi közlekedést, és akkor a társadalmi igazságosság is megvalósulna a környezeti igazságosság mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen, Montero asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, és köszönet eh, Laruturu úrnak is a ismertetésért de én Marinescu kollégával értek egyet. Más szerettünk volna hallani az ön részéről. Segítséget kért tőlünk az elkezdett folyamatban 2021-es költségvetési tárgyalásokhoz. klímaváltozásról van szó, ugyanakkor az unió számára nagyon fontos költségvetési döntések várhatók. Ugyanakkor ez nem újdonság az EU számára, ez, ez, a, költségvetés, ez a közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság, és egy sor szektor tartozik hozzánk, amire kihatnak ezek a döntések. A turizmus növekedőben van, és ez is kibocsátásokat kelt. Mezőgazdaságról beszélt, épületszigetelésről, de szerintem a turizmus is exportszektor, és nagyon sok munkahelyet biztosít az EU-nak aztán a vidéki, falusi turizmus, munkahelyeket, digitalizációt eredményez. Fentartható turizmus szeretnénk megvalósítani, meg intelligens szigeteket, intelligens destinációkat. Részletesen szeretnénk ezzel a szektorral foglalkozni következő hálózat um, több éves keretben szeretnék konkrétan kezelni ezt a területet, és kérdeznénk, hogy a fenntartható turizmusra létrehoznak-e egy külön költségvetési tételt a tárgyalások során, és milyen ígéretet tud tenni nekünk, vállalja-e, hogy szorosabban együttműködünk-e szektor érdekében, mert ez fontos mindenkinek. Köszönöm, Montero asszony, de Párni asszony, tessék. Monsieur bon, merci beaucoup pour votre... Tisztelt elnök asszony, Laroutourou úr, Köszönöm szépen az összefoglalóját a gazdasági kihívásokról. Igen, nagy kihívásokról van szó a Green Deal finanszírozásával kapcsolatban, illetve van egy sor ö, szektor, ahol nem vagyunk következetesek, hiszen ö, diszkréten támogatjuk őket, pedig nem kellene mi zöldekként itt a közlekedési eh, szakbizottságban már évek óta azt mondjuk, hogy a vasútépítést kellene finanszírozni, hiszen ezzel munkahelyeket lehet teremteni, és csökkenteni lehet ebben a szektorban a kibocsátásokat az alapinfrastruktúrákat kell fejleszteni a távolsági eh, vasútvonalaknál, illetve a nem ellátott területeken, és a digitalizáció nagyon fontos, nagy beruházásokra van szükség. A második dolog pedig az áruszállítás finanszírozása, vasúti és tengeri szállítás előmozdítása. A fenntartható mm, turizmusról is szó volt, nagyon sok mindent tehetnénk ezen a területen. Az egyik feltételezés a vállalkozások adójának egy részével kapcsolatos, de erre most nincs szándék. Hogyha a tagállamok nem tesznek semmit, akkor nekünk, Európai Parlamentnek kell fellépnünk, új forrásokra van szükségünk, és jó elképzelés az is, hogy a cégeket mozgósítsuk az átmenet érdekében. Lehetne hosszú távú kez, kedvezményes kölcsönöket adni. fontos lenne előírni, hogy a gépek élettartama hosszabb legyen. A cégeknek kötelező lenne az átállásba fektetni, és a spekuláció a pénzügyi világ megregulázása is igen fontos a Green Deal ellenére rengeteget fektetnek a tagállamok a közútépítésbe. Az Invest EU-ban is nagyon sokszor van szó a következetességről, és mégis támogatunk egy csomó mindent, ami nem fenntartható tisztességesen. Hogyan lehetne a kritériumokat megfelelően meghatározni a klímavédelem érdekében. Tényleg nagyon fontos lenne a következetesség kritériumait meghatározni a klíma érdekében. Köszönöm szépen, Döpenni asszony. Én is feltennék egy záró kérdés, számomra ez egy alapvető kérdés. A Költségvetési Szakbizottság és a parlament álláspontja az átmeneti alappal kapcsolatban a parlament 4,8 eh, milliárdra gondolt, a bizottság 7,5 milliárdot javasol. Ez jó hír a régiók energetikai átállásának segítése szempontjából. A probléma az, hogy semmi összefüggés nincs, vagy kapcsolódás a nemzeti tagállami klímaenergia tervekhez tehát, ö, nyomást fogunk gyakorolni akkor a tagállamokra, hogy hozzák összhangba a terveiket, mert ezt kellene tenni. És a központi kérdés számomra van der Leyen asszony azt mondja, hogy 1000 milliárd euró. Ön azt mondja, hogy ez nem az átmenet, na de akkor sincs 1000 milliárd eurónk előbb-utóbb elkezdünk végre gondolkodni a saját forrásokon? Kerozin adóról beszélt itt az egyik kollega, de hát annyiféle forrás lehet a közlekedéssel foglalkozóknak eszébe jut az euró vinyet. Hogyha ezt megvalósítja egy tagállam, akkor ö, itt még nemzeti politikánál maradunk? Költségvetési tervek készítésekor ö, feltételeznünk kellene, hogy egyfajta egyensúlyt próbálunk helyreállítani a közlekedési módok között, másrészt pedig az EBB kritériumait, a projekt eh, kiválasztásnál eh, át kell alakítani. 25 eh, százalék menne az energetikai átállásra, a klímabankról pedig azt mondják, hogy 50 százalékot adna. Tehát akkor most 25 vagy 50 százalék, valami itt nem stimmel. Az utolsó dolog pedig az összes adaptálás, alkalmazkodás, erről senki nem gondolkodik. Pillanatnyilag nincs erre alap Európában, tehát nem csak a digitális átállás, hanem az ökológiai átállás költségeire, például a gépjárműgyártásban, hogyan fogunk megküzdeni a problémákkal. Németországban vannak olyan térségek, ahol, hogyha bezár az autógyár, senkinek nem lesz munkája. Nem jött el az ideje, hogy egy külön költségvetési tételt vezessünk be a, ugye a Brexit következményeire van ilyen, a klíma alkalmazkodás következményeire nincs, hiszen egyik napról a másikra kialakulhat egy olyan helyzet, amikor egy szektort teljesen kivégez az átállás méghozzá váratlan módon. Nem lehetne elkezdeni ezekkel a témákkal foglalkozni együtt? Nagyon sokat beszélünk az adóztatásról, de keveset arról, hogy csak nyertese lehet egy-egy ilyen javaslatnak. Lárutur úr, elnézést, sok kérdést kapott. Visszaadom a szót. Köszönöm szépen a legutolsó kérdésre válaszolok először, hogy tudunk -e együtt dolgozni. Hát azért vagyok itt, hogy együtt tudjunk dolgozni. Itt van az ötfős csapatom. Tulajdonképpen azt is megtehettem volna, hogy csak megnézzük, hogy mik a legfontosabb témák, a best of, és csak arról beszélünk, de hát mivel új parlamenti képviselő vagyok, mégiscsak szeretnék találkozni mindenkivel, többek között azokkal a képviselőkkel, akik már régebb óta itt vannak, és akik tanácsokat tudnak adni nekem. Mondjuk Zsanár Tüi, 20 évvel idősebb, mint én, elnökölt a Költségvetési Szakbizottságban, és elmondta, hogy a parlament soha nem nyerhet meg egyetlen csatát sem, hogyha nincsenek olyan érvei a polgárokkal együttműködve vagy egyetértésben, amit a tanácsnak be lehet mutatni, vagy amit a tanács ellen fel lehet vonultatni. 11 évig konzultásként dolgoztam, tehát tudom, hogy miről beszélek, és tulajdonképpen Mindennek az a lényege, hogy a bizottságok egymással együttműködjenek, tehát tényleg azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy mik a prioritásaink, és hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a GDP 1,3%-a megmaradjon. De hogyha már Zsanartűről beszélünk, akkor ő is elmondta, hogy akármikor a parlament egy kicsit több pénzt akart, akkor az állam és kormányfők mindig egy kicsit, egy kicsit, egy kicsit lefaragtak ebből, és aztán végül is a valóban végrehajtott költségvetés sosem lépte át a GDP 0,95%-át. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha tényleg önök is itt vannak, akkor ez azt jelenti, hogy önök is szeretnék, hogyha előrelépés történne. A klímakérdés az első alkalommal jelenik meg ennyire hangsúlyosan az emberiség történelmében, úgyhogy valamit kezdenünk kell ezzel a kérdéssel. És most nem a finn barátainkat szeretném kritizálni, de hát hogyha a Connecting Europe Facility-ből elveszünk 35%-ot, és ráadásul az ambíciókat meg növeljük, akkor semmire nem lesz a végén pénz. Sajnos a kérdések útközben mikrofonon kívül hangzanak el, úgyhogy sajnos azt a tolmácsok nem hallják. Várjanak egy pillanatot. A kérdés az, hogy itt van a közlekedési szakbizottság, akik azt mondják, hogy lesz ugye februárban egy új közlekedési miniszteri ülés, és akkor mindent újra tisztalappal indítunk, de hát a valóságban azért az történik, hogy egymás mellett folyik az MFF, a 2021-es költségvetés, és az új Green Deal. Tehát, hogyha saját forrásokról beszélünk, akkor mind a három témát figyelembe kell venni, és addig nem tudunk előrelépni a saját források kapcsán, amíg újra el nem indulnak a tárgyalások a tanácssal, amíg nincsenek meg azok az érvek, amelyek a vállalatvezetőkhöz, a szakszervezeti képviselőkhöz és az európai polgárokhoz egyaránt szólnak. Tehát, hogyha elveszünk 35%-ot, akkor nem mondhatjuk azt, hogy nagyon jó, majd ezt át fogjuk vinni máshová, és akkor majd a földünk klímájával nagyon jót teszünk, és akkor ezzel száz százalékig nyertesek leszünk. Hát természetesen nagyon fontos, hogy előrelépjünk a klíma tekintetében, de hát nem lehet innen-onnan, amonnan elvenni pénzeket, és ezeket a, költségvetés, ezeket a költségvetésből a környezetre fordítani, míg más területek lemaradnak. Hát hogyan fogjuk ezt elmagyarázni a választóinknak? Dominik Rikének azt tudom elmondani, hogy valóban előre tudunk lépni, de ez itt a kezemben egy toll, és nem pedig varázspálca. Úgyhogy meg kell néznünk, hogy milyen javaslatok mentén tudunk előrelépni. Kariva az imént azt kérdezte, hogy mi, mint költségvetési szakbizottság tudunk egy nyomást gyakorolni a tagállamokra, hát mi, mint költségvetési szakbizottság nem, de a parlament, mint olyan, igenis tud nyomást gyakorolni a tagállamokra. És aztán itt vannak ugye a saját források, de hát Romániától, Franciaországtól, Németországtól nem hiszem, hogy több pénzre számíthatunk. Esetleg a központi bank pénzeinek más felhasználására, vagy a saját források átgondolására támaszkodhatunk. Sabi asszony, én azt tudom elmondani, hogy a költségvetéstől, Sabi asszony itt van még? Tehát, hogy a jogi kérdéseket nem lehet a költségvetéssel kezelni. Beszéltünk a beruházási bank képviselőivel, és elhangzott a részükről az, hogy az FI kapcsán 40%-nál állunk, és hogy a beruházási bank és mi közösen felléphetnénk abba az irányba, hogy a saját források növekedjenek, de nem válhat maga az egész beruházási bank egyfajta klímabanká. És az is elhangzott, hogy a, a parlamenti képviselőknek nem csak a költségvetéssel kell foglalkozniuk. De én úgy gondolom, hogy igenis azzal is kell foglalkozniuk, és vannak a költségvetésen belüli és kívüli lehetőségek, és a közlekedésnél különösen fontosak a költségvetésen kívüli lehetőségek. Itt van például ez a 100 milliárd, senki sem beszél erről. Az imént megmutattam a prezentációmban azt a 260 milliárd eurót, amire ugye lehetőség nyílik három év leforgása alatt, de utána természetesen a beruházási bank meg fogja kérdezni, hogy pontosan mi történt ezekkel a pénzekkel. Drági, utána pedig Lagárdasszony nyilván szeretne ezekre a kérdésekre választ kapni, és ugye összesen 1200 milliárdról van szó egy évben, és úgy gondolom, hogy jogi szempontból most nem kell belemennünk ezekbe a kérdésekbe, de a központi bank szerepe és mandátuma az árstabilitás biztosítása, és amennyiben az árstabilitással nincsenek problémák, akkor más Európai Uniós célkitűzésekre lehet fordítani a pénzt, amelyek a harmadik cikkben kerültek lefektetésre, és a harmadik cikk harmadik albekezdésében megemlítésre kerül a klíma. Tehát nincs probléma azzal, hogy a bank egy ilyen váltással környezeti kérdésekre fordítsa ezeket az összegeket. Kofur beszélt a stabilitásról, igen, úgy gondolom, hogy egyértelmű irányvonalakkal kell dolgoznunk, és az átmeneti alappal kapcsolatban pedig az elnök asszony tett fel kérdés. hát az mindenki számára egyértelmű, hogy az összegek nem elégségesek. Hát elég szerénykén állapították meg ennek az alapnak az alapköltségvetését, de már az is valami, hogy megszülettek ezek az új ötletek, amik előre vihetik ezt az ügyet. Az Eurovinyetta kapcsán Beszéltünk már a közlekedési szakbizottsággal, és tudom, hogy lesz egy saját kezdeményezésű jelentés erről. Holnap fogunk beszélni a költségvetési szakbizottságban, el is jöhetnek erre a vitára. Itt ugye nyilván a saját forrásokról is beszélnünk kell, mert hogyha csak a tagállami forrásokra támaszkodunk, akkor nem nagyon lesz itt előrelépés.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 ez az első alkalom, hogy úgy kell megtárgyalnunk egy éves költségvetést, hogy az MFF még nem állt fel. Tehát tulajdonképpen itt egy, egy tiszta lap, egy üres lap van előttünk. Úgy tűnik, hogy az állam és kormányfők elakadtak. Azt is hallottam már egy nagykövet szájából, hogy ez itt egy költségvetési mészárlás, ami itt történik, de egyelőre így kell eljárnunk a 2021-es költségvetés kapcsán, hogy nincs MFF-ünk. Természetesen lehet új ötleteket kidolgozni, és lehet új lehetőségeket kipróbálni. Önök az első szakbizottság, amelyel találkozom, és hát megtehettem volna azt, hogy nem jövök el, és csak a szakértőkkel beszélek mindarról, ami az elmúlt négy-öt évben elhangzott, de úgy gondoltam, hogy egy ilyen közös brainstorming mégiscsak eredményre vezethet. Tulajdonképpen nyárig van időnk, mondjuk az első jelentést 15 napon belül le kell adnom, de hát mindannyian tudjuk, hogy ez még nem jelent semmit. Hogyha június-júliusban eljutunk odáig, hogy tényleg érdemben vitázunk, akkor még mindig van két hónapunk, hogy felkészüljünk. Nagyon köszönjük Pierre Larouture úr természetesen számíthat ránk, és rendszeresen konzultálhatunk szakmai javaslatainkat pedig meg fogjuk tenni. Szakértő képviselők ülnek itt, Marinescu, Riké úr és költségvetési szakértők is. Köszönöm még egyszer, az a szándék, hogy ebben a ciklusban ne hagyjuk magunkat költségvetési téren, költségvetésre szánt pénz 9 százalék. Ugye azt mondtuk, Rike úr, pedig mobilitás nélkül az állampolgárok nem tudnak semmit csinálni. Az Európai Számvevőszék azt mondja, hogy természetesen a közlekedésre kell a legtöbb pénzt szánni, az épületekre és a közlekedésre, de arra lesz szükség, hogy konkrét projektekkel érveljünk. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött, tapsoljuk meg Láró Turó urat. Köszönjük ezt az első találkozót. Notre prochaine réunion aura lieu le 19 février. Február 19-én 9 órakor tartjuk a következő ülést. Két órás ülése lesz a szakbizottságnak. Február 19-én 9 órától és 20-án 9 órától. Kérem, írják be a naptárukba. La réunion du 28 janvier est a február 28-i ülés törölve, ne feledkezzenek meg róla, törölve a február 28-ai. Timoté úr, jöjjön ide, köszönjön nekem. Jól van? Remélem, hogy hamarosan találkozunk. Rendben, akkor maradjunk kapcsolatban. Mostantól a koordinátorok üléseznek.